Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Wir sind keine Änderungen. Jó reggelt kívánok! A napi rendhez, amennyiben nincsen semmi változtatás rajta, hát akkor ezt elfogadottnak tekintjük, és ahogy mindig az interneten is közvetítjük ezeket a, ezt az ülést, és a koordinátorok javaslata is előttünk van. Hogyha ezek ellen nincsen ellenvetés, akkor ezeket is elfogadatnak fogjuk tekinteni. Harmadik napi rendi pont, köszönöm, köszöntöm sok szeretettel Hodgán biztos urat, fel, illetve Milliónis urat, aki az Európai Számbőszéktől jött, és már is megadom neki a szót, hogy e, bemutassa a jelentést. Uh, thank you, uh, thank you, President. Köszönöm. Chair, honorable members of the... Köszönöm szépen, elnök asszony. Okay. <laughs> okay. Uh, it's, uh... Köszönöm szépen. Elkezdhette? Yeah, thank you. It's a great honor. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom a számvevőszék második fejezetéről szóló számvevőszéki beszámolót. 2017-es évre 2,4 százalékra százalékot látnak látjuk a hiba arányt, amely a tavalyi 2,5%-nál egy kicsit jobb, de még mindig a 2%-os irány fölött van. A a költségvetés ne, természeti erőforrásokra vonatkozó részének egy negyedére vonatkozóan túlságosan magas a hibaaránya, környezetvédelem, a klíma, a halászat és egyéb területeken. A 109 tesztelt kifizetésből egyharmad amely egyharmadnál tapasztaltunk hibát, és a hibák nagy, legfontosabb forrása a meg, nem, megfelelőség hiánya, az információ hiány, illetve az agri környezetvédelmi kötelezettségvállalásoknak való meg nem felelés. Például volt egy gazdálkodó, aki a környezeti optimalizáció illetve az öntözés és a technikai támogatás nevében kapott támogatást, és Emiatt egy, egy eljárást indított a kifizető ügynökség, hogy visszakérje ezt a támogatást, és a hetedik fejezet olyan e, eseteket is megemlít, ahol 20%-nál nagyobb a hibairány. Azt javasoljuk, hogy a biztons, bizottság a tagállamok hatékonyságát ösztönözze, illetve hogy további útmutatásokat adjon nekik, ahol szükséges a költségvetés felmaradó három, három része a közvetlen kifizetésekre vonatkozik, és ezekben a lényegességi küszöb, tehát a 2% alatt van a hibaarány. A 121 közvetlen kifizetések közül, amelyeket ellenőriztünk, 85 százalékát nem, 85 százalékot nem illetett hiba, és a legtöbb talált hiba is 5 százalék alatti hibarány volt információ hiányosságok miatt. Az kifizetések 35% a greeninggel kapcsolatos volt, ezek hibamentesek voltak nagy részt, és a 21 per 27-es, valamint a 2016-os jelentésben általában a greeningnél vannak a, nincsenek hibák. A közvetlen kifizetések pozitív jellege az IAX-nak köszönhető, illetve a parcella azonosító rendszernek ezek segítik a rendszer jó működését. Azon kívül a, a, a térinformatikai kérelembenyújtásnak köszönhetően, és ezzel azt is megelőzik, hogy átfedések legyenek a szomszédos parcellák regisztrálását illetően már a korai fázisban meg lehet ezeket előzni. A 2017-es éves tevékenységi jelentésben az AGRI főigazgatóság 2,2%-os hibarátáról beszél, illetve 9,9%-ról beszél az EMGA közvetlen kifizetések kapcsán, tehát a, nem, a természetes, természeti erőforrások tekintetében a hibák csökkentek. 2015 óta a kifizető ügynökségek évenként jelentést kell, hogy tegyenek azokról a kifizetésekről, amelyekkel kapcsolatban a tagállamok visszaigénylést nyújtottak be, és ez is emeli a kappal kapcsolatos kifizetések megbízhatóságát. A tanúsító testületek munkájával kapcsolatban azt tudjuk mondani, hogy 47 különböző tanúsító testület munkáját vizsgáltuk meg, és meg, megbízhatónak találtuk őket minden esetben. A bizottság 2017-ben körülbelül 6,1%-át költötték el ezek a kifizető ügynökségek az összes támogatásnak, és a bizottság hozzáállását, illetve megközelítését jónak találjuk ezekben az ellenőrzésekben, de úgy gondoljuk, hogy nem elég reprezentatívak azok a minták, amelyeket vizsgáltak, és azt javasoljuk a bizottságnak, hogy sokkal köze közelebbről vizsgálják meg a tranzakció, tranzakcióikat ezeknek az ügyök, ügynökségeknek, és a kappal kapcsolatos költségvetésekben, költségvetéssel kapcsolatban hiba, kiigazás, hi, hi, hiba kiigazítások történtek, és ezeknek egy negyede volt betudható a, az ügynökségek, a tanúsító ügynökségek munkájának. Azt tudjuk leszűrni ebből, hogy további javításokra van szükség, hogyha a bizottság el akarja érni azt a célját, miszerint a tanúsító testületek lesznek a kap szabályszerűségének legfontosabb garantálói a tagállami hatóságokkal felvenni a kapcsolatot, hogyha a bizottság úgy látja, hogy a tanúsító testületek munkája nem eléggé megbízható. Ami a természetes, természeti erőforrásokkal kapcsolatos költségvetések hatékonyságát illeti, illetve kiadások hatékonyságát illeti, ezekkel kapcsolatban is készítettünk külön jelentéseket. A fiatal gazdálkodók támogatása a test, tanúsító testületek és a greening tárgyában készítettünk külön jelentéseket, illetve a megújuló energiák vidékfejlesztési szempontjából, valamint a Natura 2000 hálózatról. Ezen kívül a KAP jövőjéről is készítettünk egy dokumentumot, amelyben egy 2017 novemberi bizottsági nyilatkozatot is elemzünk, és a számbevőszék a jogalkotási javaslattal kapcsolatban majd jövő hónapban ad ki véleményt a mentesítéssel kapcsolatban lehetőségünk volt arra is, hogy a teljesítmény különböző elemeit kivizsgáljuk, és e, ennek kapcsán kérdőíveket adtunk a gazdálkodóknak és a kifizető ügynökségeknek is, mégpedig arról, hogy a térinformatikai kérvényezést hogy használják ki, és azt találtuk, hogy a legtöbben kihasználták, és úgy találták, hogy megfelelően felhasználó barát volt ez a kérvény, ez az online kérvény, sokkal kevesebb idő, időbe kerül a kitöltése. És ez az új rendszer is segít megelőzni a hibákat, illetve az eljárásokat is megrövidíti. 22 kilenc vidékfejlesztési beruházási projektet is meglátogattuk, és a jogosultsági feltételek megfeleltek azoknak a prioritásoknak, amelyeket a vidékfejlesztési programok tartalmaznak, megfelelőképpen választották ki a kedvezményezetteket, és azok a kedvezményezettek, akiket meglátogattunk, megfelelően a tervek szerint vitték a programokat, illetve a projekteket. Általában a tagállamok szokták ellenőrizni ezeket, de az egyszerűsített költséglehetőségeket sajnos nagyon ritkán használták ki. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen ennek a bemutatását. Én úgy gondolom, hogy a 7 per 6-os illusztrációval gondolom legjobban illusztrálni a, az ezévi helyzetet, az, hogy a, az, az ahol például arról volt szó, hogy az istálókban kicserélték az állatokat egymással a rokonok. Köszönöm szépen, tehát először is üdvözlöm a biztos urat, köszönöm a válaszait, és most megadom önnek a szót további bemutatásra. Uh, Madam Chair, uh, honorable members of the Parliament, member of the court, Mr. Milianis and his team, uh, I'm pleased again to discuss with you the management and performance of the Common Agricultural Policy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 javul a helyzet, de még nem lehetünk elégedettek. Az összekapcsoltsági szakadék még óriási nagy a városok és a vidéki területek között. Ezért egy sor különböző intézkedésre van szükség, hogy élő, dinamikus világ, vidéki területeket lássunk. Ide tartozik a szélesebb kiterjesztése, a fenntartható jövő azt is jelenti, hogy a, nem, a természeti erőforrásainkat megőrizzük, ezért a zöldítés, a környezetvédelem egy fontos eleme, ehhez a tudatosításra is szükség van, a gazdáknak támogatásra van szükségük, hogy a modernizálásba be tudjanak fektetni, és ezzel elérjék a zöldítést. Ez a modernitás az energiahatékonyságot és a versenyképességet is elősegíti. Az elfer, em, EMVA allokációk összekapcsolódnak az újrafelhasználható energiákkal és a greeninggel, a szén, a üvegházhatású gázok kibocsátása sajnos továbbra is növekszik. És bár öko, vagy környezetvédelmi szempontból kedvező módon művelnek meg nagyon sok földet, ez még nem elég. Múlt júniusban, 2020 utára kötelezettségvállalásokat tettünk, hogy továbbra, tovább fejlesszük a mezőgazdaság teljesítményét a klímavédelem szempontjából, ezt várják tőlünk az emberek, és ezt várják a parlamenti képviselők is. Elnök asszony, az európai mezőgazdaság nem csak zöld és fenntartható, de versenyképes és méltányos is globális szinten minőségi élelmiszert produkál, magas normák szerint állítják ezt elő, miközben a piaci árakat is próbáljuk biztosítani. Az élelmiszeripari árak megemelkedtek, sok írásos kérdésben is érintették ezt a témát. A növekvő exportok nem károsítják a fejlődő országok mezőgazdaságát. A fő import destinációink az USA, Kína és Svájc. Ugyanakkor az Európai Unió a világ egyik legnagyobb, a világ legnagyobb importőre, ami az élelmiszeripari termékeket illeti a legkevésbé fejlett országban 3,9 milliárd ö, értékben importáltunk például Afrikából 2017-ben a KAP intézkedései nem torzító jellegűek a piacra nézve. Az Európai Unió a legnagyobb export destináció, ahogy mondtam, az afrikai országokból. És vezető szerepet vállaltunk abban is, hogy a, az export visszatérítéseket és más kereskedelmet torzító intézkedéseket meg fogunk szüntetni, ezt ígérte Nairobiban az egyik vezetőnk az európai állampolgároknak nem kell az élelmiszerellátás miatt aggódniuk, ez jó. A fenntarthatósági kihívásokkal sincsenek problémák, kiegyensúlyozott és modern politikákkal biztosítjuk a gazdák fennmaradását. A jövőbeli kap remélhetőleg a bizottság nagyon odafigyel rá, hogy ez így is maradjon, és a számvevőszék megerősítette, hogy sikerült egy megbízható és érett irányítási struktúrát létrehoznunk a kapban, a irányítási rendszer a legtöbb tagállamban most már kész arra, hogy operatívá tegye az eredményértékű, eredményértékelésű megközelítést. A CAP 2020-ra az eredmények és a teljesítmény felé fog elmozdulni a megfelelés és a szabályok felől, további egyszerűsítéssel és szubszidiaritással. Nagyon várom, hogy tovább is együttműködjünk a társ, jogalkotókkal, és különösen a Bizottság ezen a területen. Most képesek vagyunk új lépést tenni a jövőbe, és egy jogi keretet kialakítani, hogy még felelősebben tudjuk elkölteni a költségvetésünket. Köszönöm. Ja, vielen, vielen Dank. Wir... Köszönöm szépen azért azt ne felejtsük el, hogy a támogatottak 1%-a kapja a támogatás 22%-át. Nagyon régen kívántuk, hogy eljöjjön, és most bemutatta, nagyon köszönjük, hogy bemutatta ezt a, illetve bevezetőt mondott. Most Ayala Sender kollégánknak adom meg a szót, aki a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Millionis úrnak és Hogan úrnak is a bevezető információkat. És köszönöm azt is, hogy biztos úr elküldte nekünk az feltett kérdésekre a választ. Ahogy korábban is elmondtam, a 2017-es mentesítési folyamat kulcsfontosságú évet kezel a több éves pénzügyi keret szempontjából, mivel a 2017-es év ö, nagyon ö, hosszú tapasztalatokat szegezhet, és megláthatjuk, hogy a hogy az eddig bevezetett intézkedések hogy működnek. És ez az az év is, amikor például a közvetítő ügynökségek, illetve a kifizető ügynökségek és a nemzeti hatóságok kapacitásai mennyire elegendőek. Egyre több bizalmat helyezünk a kezükbe, de elvárjuk, hogy ezzel eredményeket is produkáljanak. A arról beszélek, hogy készültek bizonyos, illetve történtek bizonyos fenntartások a bizottság részéről, de egyébként nagyon fontos információkat is kaptunk, ami azt, amik azt mutatják, hogy az adatok, amelyeket a nemzeti hatóságoktól kapunk, nem mindig megbízhatóak. És ez egy nagyon nagy aggodalmat okoz, mivel ez egy kényes kérdés jelenleg is tárgyaljuk, mint ahogy biztos önök is tudják a kap jövőjéről szóló terveket, és biztosítanunk kell azt, hogy a tárgyalásokhoz felhasznált alap teljes mértékben megbízható, és a tárgyalásokat, tárgyalásokat így jó alapokon tudjuk folytatni. És ugye a kérdések, válaszok és az egyéb általunk kapott információk alapján tényleg aggasztó a helyzet. Vannak olyan problémák ugyanis, amelyek nem tükröződnek a hiba arányokban a kifizetésekkel kapcsolatban. És ezek olyan problémák, amelyek az ügynökségeknél merülnek fel. A vidékfejlesztésbe egyre több pénzt fektetünk. És eh, egyrészt ugye eh, így az állampolgárok látják, hogy milyen eszközeink vannak, mik működnek, de azt is látják, hogy milyen problémák járnak a legutóbb elfogadott reformok eh, megvalósításával. a tagállamok döntenek a költségvetés nagyon nagy részének felhasználásáról, de a vidékfejlesztési összegeknél ez gyakran problémát jelent. Olyan olyan végrehajtási intézkedések történnek, amelyek a fővárosoktól nagyon távol fekvő vidéki területeket érintenek, és nyilván a választások, az Európai Uniós választások során majd ezek is felmerülnek. A kizöldítés és más célok többek között igen nagy problémákat okoznak, hiszen nehéz róluk információt kapni. A tanulmányok azt mutatják, hogy a kizöldítéssel kapcsolatos teljesítményelvárások nem, na, sokat nem váltottuk be. Nagyon kényes ez a kérdés, természetesen összefügg az emberi egészséggel, az élelmiszerrel, az állatjóléttel is. És mindezek alapján természetesen sokat követelnek tőlünk a polgárok, és látszik, hogy nem tettünk meg még mindent a megfelelő eredmények eléréséért. Ahogy közelebb kerülünk a választási kampányhoz, egyre inkább az a benyomásunk, hogy a bizottság úgy tűnik, úgy döntött, hogy inkább húzza az időt, és majd a választások után lép. Márpedig nagyon fontos időszaka ez a költségvetésről szóló vitának. Az én hazám Spanyolország, de Franciaország, Lengyelország és Németország is sok mindent tart fontosnak a költségvetésen belül, nagy elvárásokkal van a kap felé is és úgy tűnik, hogy nem használjuk ki a rendelkezésünkre álló lehetőséget és időt, hanem bizonytalanságban hagynak minket. Nagyon sok olyan probléma van, amelyet már nagyon régen ismerünk, és amelyet azóta sem kezelünk. Úgy tűnik, hogy az, e, a választásokig, illetve az új költségvetési időszak elkezdődéséig nem is fognak megoldódni ezek a problémák. És kampánynak fontos kérdése lesz majd a kap, de azok, akik, mint ahogy én magam is, megvédjük a kapot, majd azzal szembesülnek, hogy azt látjuk, hogy a támogatásokat a legnagyobb méretű gazdaságoknak adják, és azok a gazdálkodók, amelyek kis gazdálkodónak minősülnek, tehát 220, 250 gaz, alkalmazottnál kevesebb embert foglalkoztatnak, azok sokkal kevésbé részesülnek a támogatásból. Úgy tűnik, hogy a legtöbb gazdá, gazdaság 4000 eurónál is kevesebbet kap évenként, és a, a kedvezményezettek, a közvetlen kifizetések kedvezményezett projektjeinek ö, több mint fele 1225 eurónál kevesebbet kapott éves támogatásként. És ez elképesztő, hogyha én most ezekkel a számokkal kampányolok a viszonylag mezőgazdasági jellegű választókerületeimbe, akkor az lesz, hogy oda jönnek hozzám a fiatalok, és fiatal gazdálkodók, és én elmondhatom, hogy mit tettünk eddig, de azt fogják nekem mondani, hogy nem váltottuk be az ígéreteinkbe, ígéreteinket, és nem működik úgy a rendszer, ahogy szeretnénk hogy nem nincs meg a megfelelő támogatás. Tehát az a kérdés, hogy az elkövetkezendő hónapok során mi fog történni. Ugye most megy a mentesítési folyam, folyamat, illetve eljárás is. Mi továbbra is nagyon szeretnénk megvédeni a következő költségvetési időszakban is a kapot, de azt is biztosítanunk kell, hogy a kap eredményeket produkáljon, mégpedig a kedvezményezettek számára. És hát ugye ehhez sok számra is szükségünk van annak érdekében, hogy a gazdálkodóknak el tudjuk magyarázni, hogy ez hogy működik. És itt tényleg nem a nagyvállalatokról beszélek, hanem a kisgazdálkodókról, akik a lakosság részéről hozzánk fordulnak, olyan területekről például, ahol egyre előregedőbben van a lakosság. És hát a 2019-es évre vonatkozóan nagyon fontosak ezek a kérdések. Az exportokkal kapcsolatos kérdéseket viszont már nem én fogom majd tárgyalni, hanem Stiles kollégám, de Gressle asszonynak is biztos lesznek kérdései, hiszen a szlovák csalással kapcsolatban ő dolgozott viszonylag sokat, úgyhogy Gersz asszony majd fölteszi ezeket a kérdéseket, és én majd még visszatérek a sajátjaimmal. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mrs. Sandon. And uh, as rapporteur, we note... Köszönöm szépen. Említett egy pár dolgot, amelyekre érdemes kitérni beszélt arról, hogy a kizöldítés nem működik. Hát nézzük meg a 2013-as javaslatokat. A régi társjogalkotók régi javaslatát. Óriási um, változásokat látunk a zöldítés területén ahhoz a javaslathoz képest. De voltak egy májusi, illetve június 1-én nyilvánosságra hozott javaslatok, amelyek világosan mutatják, hogy a klímaváltozás most már két számjegyű eredményekhez vezethetne, hogyha nem cselekszünk nagyon gyorsan. És a gazdák nyilván nem a probléma részé, hanem a megoldás részé kell, hogy legyenek. Úgyhogy most társjogalkotóként új esélyünk van, az önök térfelén van a labda, hogy döntsünk arról, hogy mit kell tenni. Úgyhogy az aggályait osztom ezen a területen. Nem engedjük azt, hogy a szolgáltatások területén elfolyjanak a kezünkből a dolgok. Rengeteg a Száz pályázat érkezett, és a közvetlen kifizetések tekintetében nagyon fontos a terheket a csökkenteni. Kötelező újraelosztási rendszereket akarunk létrehozni a tagállamokban, hogy a kedvezményezettek, ha kis pénzt kapnak, az kevés, 5 hektárnál kevesebb területen dolgozók. Az egy dolog, a másik a, a terület alapú kifizetések, és a kettőt összhangba kell hozni. A fiatal gazdák kapcsán módosításokat értünk el, de 0,8%-os az összes kap költségvetésből jut a fiatal gazdák megsegítésére a tagállamokban. Az Európai Beruházási Bankkal is összefogtunk, hogy új pénzügyi termékeket alakítsunk ezen a területen, és sikerült egyébként előrelépést elérni, remélhetőleg ezt az európai választások előtt fel, meg tudjuk majd mutatni a gazdáknak. Számos programot pedig karcsúsítottunk. A kifizető ügynökségekkel kapcsolatban, nos, ezek néha azt mondják, hogy azt halljuk, hogy nem a megfelelő számokról ö, számolnak be, sőt, hibás számokat adnak le nekünk. Az ellenőrzések az a, a tényleges kifizetéseket vizsgálják, és azokat a hibákat, amiket ők találnak meg, mi is ellenőrzünk. Lehetséges, hogy ők vannak olyan hibák, amiket nem találnak meg, és ezeket az utolgos ellenőrzések során mi megtaláljuk, úgyhogy ezért továbbra is nyomást kell gyakorolni, és ösztönözni kell a kifizető ügynökséget, hogy megtalálják a hibákat időben, és az ön által felvázolt helyzettel kapcsolatban az Agri Főigazgatóság kiigazításokkal ér, tehát a fel nem fedett, mérhető jelentőségű hibák feltárásával kapcsolatban szeretnénk akcióterveket kidolgozni, amivel a tagállami hatóságoknak tudunk segíteni. Nagyon jó innováció volt, amit ön említett. A az ellenőrzési statisztikákat ellenőrizik a kifizető hatóságok. Ez egy nagyon fontos, független információforrás. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy természetesen a hiba aránya, hogy felvázoltuk ma, jól mutatja, hogy ezek a rendszerek kiválóan működnek. A számvevőszék megerősíti azt, amit a biztos mond a hiba arányok alacsonyságáról. És végül, amit még Ajala Szendel asszonyok szeretnék mondani, hogy egyetértek abban, hogy az eredmények és a teljesítmény felé kell mozdulnunk a teljes megfelelés és szabályszerűség helyett. Egy olyan rendszerre van szükség ezért, ami célokat tűz ki a tagállamok elé a különböző területeken, és afelé, hogy egy olyan rendszerünk legyen, ami biztosítja, hogy ezeket a célokat el is érjük. Ezt a környezetvédelem területén már megtesszük, a meglévő jogszabályokkal ebből tanulhatunk, hogy hogyan tudunk a mezőgazdaság területén is hasonló eredményeket elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen mindenképpen a, én magam is szeretnék kérdéseket feltenni. Az egyik a hiba aránya, a közvetlen kifezetések hiba aránya. A, a a digitalizálásról szeretnék beszélni a vidékfejlesztési programokkal kapcsolatban. Sokkal jobb lenne, hogyha minél erősebb lenne a digitalizálás, és akkor azzal a hibák aránya is csökkenne. Nem gondolja-e így? Aztán a, leg, a 20 legnagyobb vállalat kérdése ezek mind állami vállalatok, és hatalmas mennyiségű támogatást élveznek, talán egy nem. Cukorgyárak vannak itt, és egyébként voltak olyanok, amelyek, voltak olyanok, amelyekről nem lehet tudni, hogy állami vagy nem, de hogy lehet az, hogy ezek mind állami vállalatok? Van a, van a görög ö, ö, Görögországban is egy olyan, amely ö, állami tulajdonú, digitalizációval foglalkozik, Information Society SA a neve, és és 2017. augusztusában született a legutolsó bejegyzés a weboldalukon. Hát ez egy kicsit meglepő, hogy egy olyan cégről van szó, amely a digitalizációval foglalkozik, azt akarja előmozdítani, és ez e, és akkor egy éve történt bejegyzés a weboldalukon. Hogy lehet ez, és hogy lehetne ezt ellenőrizni, hogy valóban jogos a támogatás? aztán a tanúsító testületekkel kapcsolatban az éves tevékenységi jelentésben arról olvassunk, hogy természetesen az igazgató tanácsnak, igazgató testületnek igazolni kell, hogy a kifizető ügynökségek jól dolgoznak, és akkor itt úgy látjuk, hogy 69 nem dolgozik jól, és 10 jól dolgozik, és a és, és a következő számvevőszéki jelentésben pedig azt hallottuk, hogy a kifizető, kifizető ügynökségeknek a fele megbízhatatlan. Hát én úgy gondolom, hogy ezt is, ezen is javítani kéne, hiszen és ha tanúsító testületek nem működnek megfelelően, akkor az nem jó, mert nagyon sok bizalmat helyezünk az új rendszerben beléjük. Aztán az export. Nem tudjuk, hogy a gazdaságok mérete mennyi, me, mekkora szerepet játszik az export szempontjából. Nem kéne megnézni, hogy milyen az összefüggés az export, illetve a gazdaság mérete között, hiszen úgy tűnik, hogy a között, hogy mennyit kap az ember az Európai Uniótól, és a között, hogy mennyi az export, eléggé szoros az összefüggés. Úgyhogy azt azt, azt a válaszaiban is leírta biztos úr, hogy természetesen nem azért exportálunk a fejlődő országokba, mert, mert mert az export visszatérítés magas. De hát arra is vigyáznunk kell, hogy az európai piacokat ne tegyük közbe tönkre. Én ennyit akartam kérdezni, most Labajova szó. Uh, finally, sometimes from the answers I see that the Commission is learning lessons, not only for current MFF, but also for the next one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 a little bit further forward when it comes to clearance, and, uh, and that will help us to uh, allay some uh, points that are currently unclear. Thank you. Mr. Flanagan, please. Flanagan kollégája szó. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy helytelen lenne túlságosan kritikusnak lenni a tekintetben, hogy az egyes vagy a kettes pillér alatti kifezetésekkel kapcsolatos nagyobb vagy rosszabb a hiba arány. Ez a pénz jó értéket teremt, persze lehetne jobban elkölteni, de több ember elmondta, ez garantálja azt, hogy megfelelő, jó minőségű élelmiszerellátást tudunk biztosítani az EU-ban. És abból, amit mondott biztos úr, én azt látom, hogy most olyan szakpolitikánk van, ami az élelmiszerellátást garantálja, biztos megbízható irányító struktúrával. Ez jó hír, nem tökéletes a helyzet, de egyetértek vele. Most olyan politikánk is van, tehát ami az érett irányító rendszerre biztosítja az ellátást, miért változtatjuk meg, és amit tervezünk, az hogyan fogja javítani az igazgatási struktúrát az új kapban, és hogy fogja jobban garantálni az élelmiszerellátást. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon kockázatos stratégia. El, elégedett vagyok azzal, ahogy, és egyetértek az, hogy jelen pillanatban is garantálni tudjuk az élelmiszerellátást, az új kapban javasoltak, miben lesznek jobbak. És egy dolog, amit sokat kritizálunk itt, én magam is mondtam az Agri szakbizottságban, és ez a szakbizottság is, amikor meghallgatja az pénzek, azt a véleményeket arról, hogy hogyan költjük el pénzeket, gyakran elhangzik itt is, és az Agriszak Bizottságban is, és meglep engem, hogy talán a pénz nem a legmegfelelőbb emberekhez jut el. Szeretném a kötelező újraelosztást említeni az új kabban. Sok szakértővel beszéltem, a számokba is beletekintettünk, és az, amit az új kap javasol, hogyha sok embert meghallgat, ő szerintük nem igazi újraelosztást fog jelenteni. Különösen a fizetések bevétele abba, hogy eldöntsék, hogy az újraelosztás hogyan fog megtörténni, az fogja jelenteni, hogy igazi újraelosztás nem lesz. Az egész egy vicc lesz, és költségvetési ellenőrző szempontból igazolható az az álláspont, hogy sok év után, amikor az emberek jöttek ide és panaszkodtak, hogy a pénzt nem úgy kéne odaadni a gazdáknak annak alapján, amit két évtizeddel korábban tették, én most azt javasolják, hogy egy olyan helyzet álljon elő, hogy egy gazda egy mezőn nem fog öm, megnövelt pénzt kapni, egy másik gazda, viszont aki több pénzt kap, nagyobb fizetéseket tud majd adni. És azt hiszem, itt az egyik legnagyobb veszély, és ez fenyegeti a mezőgazdasági költségvetést, hogy nincs az Európai Unióban olyan támogatás, olyan hátsó támogatás, és ezt fenntartjuk, mert az emberek azt gondolják, hogy rossz irányba halad az egész, és nem a megfelelő emberek kapják meg a pénzt. Azt mondják, hogy igen, igen, miután leszámítottuk a fizetéseket, majd újra elosztjuk, de szerintünk ez nem fog működni. És az, hogy már van egy érett irányítási struktúránk, és egy olyan politikánk, ami garantálja az élelmiszerellátást, most miért dobjuk ezt el, és kockáztassuk azt, hogy az új rendelkezések elrontják ezt a rendszert, ami ugyan nem tökéletes, de az, hogy 27 tervvel próbáljuk meg majd ezeket az új rendelkezéseket ellenőrizni, számomra túlságosan nagy kihívásnak tűnik úgy tűnik, hogy most pont nem a balosok csinálnak forradalmat, hanem a jobbosak, ez nagyon érdekes. Akkor először megint a jelentéstevő asszonynak adom meg a szót, és utána a biztos úr is szót kap. Azt gondolom, hogy itt a kis gazdákról volt esett sok szó. Az új rendszerben az a probléma, hogy nagyobb koncentráció felé fogunk elmozdulni, és olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy azok, akik kedvezményezettek kellene, hogy legyenek, nem kapnak semmit. Egy, oldalról, egy oldalról megpróbálunk innovatívak lenni, javítani a helyzeten, de ez a koncentrációhoz vezethet, és ellentmondásosak lehetnek végül az intézkedések, és az eredmény nem feltétlenül lesz jó. És ez problémákhoz vezet, akkor, amikor ezt a politikát meg akarjuk majd védeni. Legalábbis eddig ezt szerettük volna, meg akartuk védni. Köszönetet mondok a biztos úrnak a válaszaiért, és most a biztos, a tanúsító testületekre tovább lépve, ez egy előreugrás valamihez képest, ami rendkívül aggasztó volt. Egyébként még mindig aggasztó a helyzet. A kifizető ügynökségek ugyanis nem pontos számokat, sőt, néha hamis számokat adnak rá nekünk. Amikor ezeket az ügynökségeket alaposabban megvizsgáljuk, akkor olyan helyzeteket tárhatunk fel, amelyek bizony kérdéseket vetnek fel. És valóban összeférhetetlenség is előfordul bizonyos esetekben, úgyhogy szeretném tudni, hogy az önök szolgálatai hogyan ellenőrzik ezeket a tanúsító testületeket, hiszen, ahogy ön is nagyon jól tudja, egy mezőgazdasági miniszter tanácsadó céget fizet, és utána az a személy, aki az ügynökséget megbízza, nagyon gyakran megkapja, amit kér. Tudjuk, hogy ez a rendszer nem feltétlenül annyira független, mint amennyire gondoljuk. Milyen ellenőrzéseket hajtanak végre, hogy ellenőrizzék, hogy megvalósul a tanúsító testületek függetlensége. Másik kérdésem, amikor a statisztikáikat összeállítják, akkor nem feltétlenül úgy teszik ezt, hogy a különböző kifizető ügynökségek kérdéseire reagálnak. Ezek ugyanis a, miniszt- a mezőgazdasági minisztériumok részét képezik. Ezt a kettős ellenőrzést hogyan végzik el? Aztán van némi ellentmondás itt a vitában. Egy oldalról nagyon örülünk annak, és ön is azt mondta, hogy örül annak, hogy új munkahelyek jönnek létre a mezőgazdasági szektorban. Ezt mind üdvözöljük. De a kérdésem, hogy milyen típusú munkahelyekről beszél? A kis farmerek, a kis gazdaságaiban lévő munkahelyekről van szó, nagy gazdaságokban létrejövő munkahelyekről, melyik szektorról beszélt konkrétan a munkahelyek kapcsán. Kérem ezt pontosítsa, illetve milyen jellegű munkahelyekről, milyen fizetésekről beszélünk. És végül említett valamit, ami szerintem nagyon érdekes volt, a környezetvédelmi jogszabályokat. Azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy tanulási fázisban vagyunk. Szeretném tudni, hogy konkrétan mire utalt ezzel. A zöldítés 2017-ben nem volt nagyon sikeres, nem szolgálta azt a célt, amit a szándékaink szerint kellett volna. Szeretném, hogyha erről egy pár pontosabb pontosítást ejtene. Biztos úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a javaslatok, amelyeket júniusban elkészítettünk, a politikát modernizálják. Szeretnénk ezen belül biztosítani, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk a mezőgazdaságba, hogy a digitalizáció előre menjen. Ugye ez, a, ez, ez további támogatást és külön figyelmet fog kapni. Az, el, az utóbbi két évben készítettük már előre a digitális tanácsadó platformokat, amelyek segítik majd a tagállamokban elérni ezeket a célokat több, több, többel támogatjuk a, a környezetvédelmi innovációs platformot, amelyek a KKV-kat támogatják, és olyan hálózatokat ké, alkotnak, amelyek a kutatás, fejlesztés, a digitalizáció tapasztalatait meg tudják osztani az ágazaton belül és nagyon fontos, hogy minél több gazdálkodó alkalmazza az agritek forradalom vívmányait, ne csak a legnagyobbak. És hát egy programon keresztül próbáljuk azt elérni, hogy minél jobban terjesszük a technológia és a digitalizáció eredményeit a 2020-as év után. A legnagyobb 20 kedvezményezett illetően, ez már az írásos kérdésekben is szerepelt, ezekkel kapcsolatban ugye a kap mindkét pillérjében vonatkozólag legnagyobb, 20 legnagyobb kedvezményezettje 30 millió eurót kapott, de azért a részletesek ennél, részletek ennél finomabbak, tehát ez, ugye ezek közintézmények is, és állami intézmények, azon kívül vannak, nagyon, vannak ez közülük nagyon sokan, akár 7000 tagot tömörítő szövetkezetek is, például gyümölcs és zöldségfeldolgozók, aztán vannak ö, tej, van egy tejgyár és vannak cukorgyárak is, úgyhogy nagyon nagy a ö, sokféleség ezek között a, ezek között a 20 kedvezményezett között a kap teljes skáláján technikai nyújtást is kapnak, a támogatás 4%-át erre lehet, és a vidékfejlesztési programok, valamint hálózatépítő programok megvalósítására lehet fordítani, valamint a specifikus természeti nehézségek felszámolására. Tehát nagyon sokszor nem gazdálkodók kapják ezeket a pénzeket, ezek a, ezek a kedvezményezettek, állami szervezetek és egyéb olyan szervezetek, amelyek e, e, részesülnek ebből a támogatásból. Amit elnök asszony említett, az a görög vállalat, csak azért mert éppen leellenőriztem, hogy mi ez. A tanúsított testületekkel kapcsolatban nagyon sokan kérdést tettek fel a a megbízhatósággal, és az egy, egy, egységes ellenőrzés, a single audit eszközével éltünk már egy ideje, és ugye a tanúsító testületek minden kifizető ügynökséget ellenőriznek, és természetesen őket aztán ellenőrizni lehet az, abból a szempontból, hogy mennyire megbízható a munkájuk. Sokkal nagyobb mértékben ellenőriztük őket 2017-es évben, és ennek során hat kif kifizető ügynökség hét tagállamban ö, úgy dolgozott, hogy a helyszíni ellenőrzések számát le lehetett csökkenteni. Tehát ebből a szempontból pozitívnak tudjuk tartani ezt a rendszert, és a, e továbbra is folytatjuk a tanúsított testületek ellenőrzését, auditálását. 100 20 ember végzi egyébként a tagállamokban ezt a munkát, és ez elég sok, de a munka, amit végeznek, szintén nagyon fontos a megbízhatóság biztoság, biztosítása szempontjából. Én úgy gondolom, a tanúsító testületek munkája idővel majd kiderül, hogy jó is és fontos is, és így fogunk továbbra is eljárni. Aztán van egy másik téma, ami nagyon aktuális, az Afrikába irányuló export. A gazdálkodók közvetlenül nem exportálnak Afrikába, ezt csak tisztázni szeretném, hanem a mezőgazdasági exportőr vállalatok teszik ezt. Tehát mi nem támogatunk közvetlenül Afrikába irányuló exportot. Vannak olyan promóciós alapok, amelyek ezt ösztönzik, ezeket támogathat, támogatjuk, de közvetlenül nem. Az Afrikai Unióval például én sokat dolgozom, például az ez évben egy egy munkacsoportot is felállítottunk, amelynek az a feladata, hogy hogy tudjuk az afrikai gazdálkodókat technikával és egyébbel támogatni abban, hogy saját magukat el tudják látni, élelmiszerrel, illetve fejlődni tudjanak. És én nem akarom a világba irányuló exportot támogatni. Nairobiban gyakorlatilag azon dolgoztunk, hogy Malmström asszonyjal, hogy az export korlátokat leépítsük, és hogy a fejlődő országokhoz hasonló előnyöket érjenek el a legkevésbé fejlődő, fejlődő fejlett országok. A német tévében én is láttam interjúkat Afrikáról, de sajnos nem mindig igaz, amit ott hallunk vannak, vannak ugyan Európai Unióból odairányú export ellen korlátozások, ezeket nem mindig akarják feloldani afrikai részre, de aztán az Európai Uniót próbálják ezért vádolni. Természetesen vannak partnerségi megállapodások, és bármelyik termék bár mm, importálását bármelyik pillanatban meg lehet szüntetni az Európai Unióból Afrikába. De például Nigéria nem írt alá ilyen megállapodást, ugye Nigériával kapcsolatban hallottunk ilyen híreket, és természetesen, hogyha bármilyen módon fölmerül probléma, akkor én lépéseket fogok tenni annak érdekében, hogy az afrikai mezőgazdasági ágazat fejlődését segítsük. És az Afrikai Unió mezőgazdasági felelősével Szákó úrral rendkívül sokat dolgoztunk azon, hogy az afrikai gazdálkodókat támogassuk. Egyébként ezeknek 60%-a amúgy nő. Bécsben lesz egyébként majd egy afrikai afrikai államfők részvételével tartott csúcs, ahol ismét erről fogunk majd beszélni. Úgyhogy biztosítatom önöket, hogy ha van valahol példája annak, hogy a kereskedelmet torzító jelenségeket, a dömpingeket meg akarjuk akadályozni, illetve hogyha valamit fölmerül, akkor én azokat nagyon szívesen kezelem, és mindenképpen fel fogok lépni ellenük. Akarod? And have we timelines? For example, of a successful action plans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 Először is köszönetet szeretnék mondani a munkájáért. Azonban ma egy kicsit kritikusnak is kell lennem. Nagyon óvatos leszek, akkor, amikor el kell döntenem, hogy a 2017-es mentesítést megszavazzam-e vagy nem, mert az ön válaszai egyáltalán nem konkrétak, nem pontosak, és az előttem szóló kérdéseit nem válaszolja meg teljesen. Remélem, hogy meg fogjuk kapni a 20 legnagyobb kedvezményezett listáját, az európai támogatások 20 legjelentősebb kedvezményezettjének listáját. Remélem ez nem titok, különösen nem a kont tagjai előtt. Megjelen, meglepett Bart Stas kérdésére adott válasza. A, az Olaf vizsgálja az összeférhetetlenséget? A bizottság nem tud úgy dönteni, hogyha van valaki, aki egy céget birtokol, és ezektől a cégektől juttatásokat kap, és közben politikus, akkor ezt lehetővé kell tenni, hogy ő még támogatásokat is kapjon? Lehetséges, hogy rossz az angol nyelvtudásom, vagy valamit félreértettem a tolmácsásban, de igazából önt most nem értettem ma ami a mezőgazdasági politikát illeti. Tényleg csodálatosak a hibaarányok, sikerült nagyon jól lecsökkenteni őket, de a mezőgazdasági politika még mindig tele van sületlenségekkel. Nézzük meg, hogy hogy néznek ki a tájak. Az erdőgazdálkodás hogy néz ki? Az énekes madarak helyzetét is nézzük meg illetve azt, hogy a rovarok helyzete hogyan alakul. A földterületek összetétele nagyon megváltozott, és rengeteg állatot pusztítottunk el. Ezt egyáltalán nem tekinthetjük előrelépésnek, ezt nem nevezhetjük sikeres mezőgazdasági politikának. Csak a kifizetésekkel kapcsolatos hibarányokra koncentrálunk, ez nem elég. Múlt héten meghalt egy barátom, 30 millió csekk koronás támogatást kapott, hogy valamilyen infrastruktúra beruházás be tudjon fejezni. Kis gazdáról van szó, és mivel negyed évenként, vagy hét évenként, vagy fél évenként kapják a kifizetéseket, a gazdaságok az eu a felesége, aki együtt dolgozott, mint beszállító ezzel a barátommal egész élete során azt hallotta, azt kellett, hogy hallja egy ellenőrző szerző testülettől, hogy az ő szerződése nem érvényes. Hogyha valaki negyed évente kap pénzt, akkor ugyan megkapja, de itt az volt a probléma, hogy egyik típusú szerződés helyett másik típusú szerződést kötött, és ezért elveszítette a támogatást. Szívesen benyújtom a konkrét részleteket, egyszer már megtettem, és sajnálatos módon az ön főigazgatóságától nem kaptam választ, csak úgy, mint egy másik kérdésemre sem. Az FC és BFCE tanúsításokra vonatkozóan az erdőgazdálkodás területén. Az erre vonatkozó kérdésemre sem kaptam soha választ. Kérem, hm, nagyon örülnék, hogyha néha megválaszolná a kérdéseimet. Ma sajnos nagyon sajnálom, nem tudok pozitív álláspontot elfoglalni az önvéd válaszaival kapcsolatban. Ami a cseh köztársaságot illeti, azt gondolom, hogy a bizottságnak alaposan meg kéne vizsgálni, hogy mi történik itt a támogatásokkal. A KKV-kat óriási agrocégek veszik meg, és közben még mindig felveszik a KKV-knak szánt támogatásokat. Szerintem ez nem helyes. Nagyon fontos lenne, hogy a felelősséget vállalja e tekintetben is a adófizetők és a, szavaz, a választók felé. Szala Franka. Köszönöm, szóval csináljam még egy kicsit. Köszönöm szépen. A számokat megvizsgáltam a számvevőszék adatait. Um, nagyon fontos, hogy a mezőgazdasági politika, a kap céljait elérjük, de az is nagyon fontos, hogy a kifizetéseink azok elérjék azt a célt, amiért elköltjük őket. A 21-es külön jelentés a számvevőszék részéről azt mondja, hogy a kap a környezetvédelem területén nem tölti be a, az elvárásokat. Mit tudnunk tenni annak érdekében, hogy ez jobb legyen? illetve a számvevőszék által meginterjú volt gazdák 23%-a nem használja a térinformációs rendszert. Miért van ez? A jelentéstevő feltette egy kérdést a tanúsító testületek ellenőrzéseinek a minőségére vonatkozólag. Én a kérdőív 9. kérdésére térnék vissza, ami kapcsolódik ehhez a témához. Egyszerű a kérdésem, kaphatnánk-e információt arra vonatkozólag, hogy a mezőgazdasági termékek tekintetében milyen volt a kereskedelmi egyensúly? Tavaly 2017-ben rekordmennyiségű 37 milliárd euró értékű terméket exportáltunk. Gressler asszony feltette egy kérdést az exportáló cégek méretéről. Én azt szeretném tudni, hogy a kereskedelmi egyensúlyunk számai hogyan alakultak az exportok és importok tekintetében, nem csak a fejlődő országokkal kapcsolatban, hanem az összes Európai Uniós kereskedelmi partner kapcsán, Japán, Szingapur, Vietnám, Mexikó, stb. Milyen mennyiségben, vagy milyen, igen, milyen mennyiségben jelentenek ezek további finanszírozást, például mondjuk a tejszektornak, ahol a tejpor tekintetében óriási változások voltak. Köszönöm, biztos úr. Well, first of all, can I say to my friend when he says that the cap... Köszönöm szépen. A kappal kapcsolatban nem osztom a véleményét a kedves felszólalónak. A 20 legnagyobb kedvezményezett világos információ nyomán mondhatom, hogy nem, nagy gazdaság. A konkrét kérdésére történő válasz pedig úgy tudom, hogy megkapta, remélem legalábbis, hogy megkapta. Már körbe küldtük a részes válaszainkat, nem? Valószínűleg a tisztelt képviselő úrnak még nem volt ideje elolvasni, de nem jutott el a saját kérdéséig. A cseh ö, helyzettel kapcsolatban írásbeli kérdést nem kaptunk, úgyhogy nem tudunk írásbeli választ adni erre. Remélhetőleg a következő alkalommal ez a félreértés nem fog sorra kerülni. Az összeférhetetlenség. Természetesen vizsgáljuk ezeket az e, állításokat, hogy ezt Stász úrnak is mondtam. A DG Regio és a foglalkoztatás és az Agri főigazgatóság hárman együttműködnek ezen a területen hogy a Transparency International panasza nyomán feltárjuk a helyzetet, megnézzük, hogy milyen hatája van mindennek a problémának, és ezúsul alkalommal a családokat is bevontuk a vizsgálatokba. És szerintem a tények megvizsgálása nélkül nem kéne következtetéseket levonni. Az állatok legyilkolása. Van egy protokollunk a Szanta és az Envi főigazgatósággal, ami lefekteti azt, hogy hogyan kell bánni az állatokkal, például mondjuk a farkasokkal. Segítjük, növeljük a segítségnyújtást e tekintetben. Például vannak olyan tagállamok, ahol az afrikai sertéspest is okoz komoly problémát. Úgyhogy itt az állatgyógyászati támogatásokat kell növelnünk, hiszen ez nagyobb nagy probléma számos tagállam számára, és sajnos nem haladunk. Nem tudom, hogy ezekre az állatokra gondolta, vagy pedig az állatok védelmére általánosságban, azt mondhatom el, hogy nagyon fontos, hogy találjunk egy megfelelő egyensúlyt, és van egy protokollunk, amivel együttműködünk a környezetvédelmi főigazgatósággal, hogy megfelelően tudjunk bánni az állatokkal. Nagyon sajnálom, hogyha az egyénekre vonatkozólag feltett kérdéseit a főigazgatóságunk nem válaszolta meg. A felelős hatóságok felé továbbítottuk ezeket a kérdéseket, és a felelős a válaszadó az a, a tagállami hatóság. Ha nem kap magyarázatot az özvegy a közvetlen kifizetéssel kapcsolatban, akkor én személyesen is nagyon szívesen felajánlom, hogy a szolgálataim alaposan utána járnak ennek a humanitárius problémának. Úgyhogy szívesen segítünk önnek ebben. Szalafranka úr osztozunk az ön aggájaiban a tekintetben, hogy a szakpolitikák a mezőgazdaság, a klíma és környezetvédelem tekintetében nem tesznek eleget. 2015-ös volt az utolsó reformunk. A párizsi klímamegállapodás és fenntartható fejlesztési célok, valamint a tápanyagokkal kapcsolatos célok ebben lettek lefektetve. Júniusban a júniusi javaslatunk a az első pillérből a 21%-ról 30-ra növeli a környezetvédelmi költéseket a kapon belül. Ez a természetileg fontos területek védelmét is elősegíti. A klíma és a környezetvédelmi fellépések minden szektorban várhatólag több támogatást fognak kapni, hogy eredményeket tudjunk elérni kereskedelem. Tudom, hogy önt a kereskedelem nagyon érdekli, de a kereskedelmi statisztikák, amik online elérhetőek a mezőgazdasági termékei tekintetében, a 137 milliárd eurós forgalom, amit említett, ebből 20 milliárdos többletünk van. Hogyha minden szektor olyan jól teljesítene, mint ez, akkor sokkal jobbak lennének bizonyos tagállamainkban a gazdaságok. A személyes tapasztalataimról is hadd számoljak be. Amikor az ír kormány 2011 és 2014 között nagyon nehéz helyzetben volt. Az a szektor, ami legjobban teljesített, azok az őshonos a szektorok voltak, a mezőgazdaság és a turizmus. Gondolom, hogy Spanyolországra is ez igaz kell, hogy legyen. Ez az a két ágazat, ahol nem kell mondjuk nyersanyagokat importálnunk, és jelentős mennyiségű pluszt tudtunk termelni. Tehát a mezőgazdasági exportok tekintetében 20 milliárdos pluszban vagyunk. Malmström asszonya ellátogattak bizonyára Japánba. A 97%-a a vám terheknek el lesz törölve egy idő után. Ez egy óriási lehetőség, különösen a tejtermékek ágazatának. A spanyol cégeket mindig nagyon jól képviseltük, remélhetőleg ezen új lehetőségeknek is használt látják majd. 65 ezer tonna hús, marhahús érkezik Japánba európai termelőktől, és a kínai piac is megnyílóban van, valamint tárgyalunk Mexikóval. A Mercosur államokkal is folytatjuk a tárgyalásokat, ez sokkal nehezebb helyzet, de mindazonáltal várhatólag még megállapodásra tudunk jutni. Meglátjuk, hogy Trump protekcionistái mit tesznek. Mi az Európai Unióban továbbra is kifelé tekintünk és új piacokat keresünk. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen Köszönöm szépen. Hát a mi mi, mi véleményünk szerint sem adunk ki céltalanul pénzeket, csak szeretnénk biztosítani azt, hogy a rendszer jól működjön, és hogy garantáljunk mindenkinek a kifizetést. Az e- előadóan asszonynak még egyetlen egy percre megadom zárásképpen a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek hogy kérdéseket tettek fel és dolgoztak ezen az ügyön, és köszönöm szépen a kérdésekre kapott válaszokat, megjegyzéseket, és azt hiszem annak, alapját, annak alapján, amit hallottunk, nagyon is világos, hogy még nagyon sok dolgunk van annak biztosítására, hogy a az irányítás 2017-től kezdődő rendszerét javítsuk, illetve hogy a megfelelő eredményeket és érveket produkálni tudjuk az 19-es választások előtti kampányra. És hát napi munkánk során kell, hogy ezt megtegyük a többek között a jövőben kidolgozandó több éves pénzügyi keretbe is pozitív elemeket kell majd produkálni, és nem csak a problémákat kell kihangsúlyozni, annak érdekében, hogy a kap mellett ki tudjunk állni hogy meg tudjuk magyarázni, hogy a jelenlegi problémákat hogy tudjuk csökkenteni, és hogy hogy tudunk megoldásokat kínálni azokra a kérdésekre, amelyek még nem világosak. Még egyszer szeretné biztos úr megragadni a szót. Nem tudom, elnök asszony, hogy mi lesz a jövőben. Ötödjére vagyok itt, lehet, hogy a utoljára. Nagyon szépen köszönöm mindenki, mindenkinek a munkát, és a saját támogató csapatomnak is nagyon szépen köszönöm a kedvességet, és önöknek is az igazságos, bár néha kicsit kiméletlen elbánást. Köszönöm a számvevőszéknek is, hogy megértik, hogy néha azért nehéz helyzetben kell, hogy működjünk nagyon köszönöm a munkát, elnök. Én nem, nem fogom megígérni ön, önnek, hogy ez a legutolsó találkozunk, hiszen a Szlovákiával kapcsolatban is, és egy pár más dologban is kérdéseim lennek, ezeket majd elkülönöm önök, önnek. Köszönöm szépen nagyon, hogy ilyen intenzíven együttműködött velünk. Lezárom az ülést.